ügyészségnél panaszt emelhet ezen döntéssel szemben. Szerdán pedig az eljárási szabályzat értelmében a tanács elnökével 24 különböző anyagot fogok aláírni, különböző döntéseket, a jogi aktusokra vonatkozó címeket pedig a jegyzőkönyvben megtalálhatják majd. Ennyi lenne részemről a